nincsen, nem ellenzik, akkor az állásfoglalásokat a címzettekhez juttatjuk el, megszakítjuk az ülést, köszönöm szépen, viszontlátásra. És köszönöm Kelly úr, hogy itt volt ilyen hosszú ide.